Ma megy a harmadik flotilla Gázába. És azt láthatjuk, hogy a gázai jövezetből érkezett embereknek meg kell mutatnunk azt, hogy a nemzetközi közösség nem fejlejtette el őket, és hogy Izrael fenyegetéseit nem vesszük figyelembe, hiszen nagyon sok ember meghalt már ezek miatt. Úgyhogy kérem szépen, kedves tanács, találjunk valamilyen megoldást erre a helyzetre, mert ez a mostani helyzet ebben a világnak, ebben az elfelejtett szegletében szörnyű. informo. Tájékoztatok mindenkit arról, hogy június 15-én 2015-ben egy új frakció alakult, ez a Nemzetek Európája, Nemzetek és a Szabadság Európája ENF néven szerepel, 36 képviselő alkotja ezt a frakciót, és megkaptam azokat a dokumentumokat, amelyek az eljárási szabályzat értelmében a frakció alakulását lehetővé teszik. Le competenti autorità della Polonia. A lengyel hatóságok